vendégek üdvözlése. És üdvözlöm az Üklei Európai Iskola hallgatóit, és ők igen komoly feladatot teljesítettek Zambiában. Szeretettel üdvözlöm a hallgatókat az Európai Parlamentben. Hölgyeim és uraim, Rovana Plump asszony, a román kormányba történő kinevezéséről tájékoztatott, és közvetlen